Terhó április 27-i hatállyal megválasztásra kerültek a finn parlament képviselőjeként. Rén és Terhó képviselőtársainknak gratulálunk ehhez. A Nemzeti Parlamentben való tagság az általános közvetlen európai parlamenti választásokról szóló rendelet hetedik cikkeinek második bekezdése értelmében azonban a nemzeti parlamenti tagság összeegyezhetetlen az európai parlamenti tagsággal, így az európai